So, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, ich bitte doch die Sitze einzunehmen und dass wir so langsam starten können. Akkor meg is kezdhetjük az ülésünket, minden a delegációt üdvözlök, különösképpen az Olaszországból érkezett delegációt, Vittorio Prodit, ketten ott ülnek hátul, Hello! itt eh, az unokák figyelik a nagypapát, ahogy dolgozik. Egyébként ő az egyik legszorgalmasabb eh, tagunk itt. Van még egy nagyon eh, fontos vendégünk ma, a litván egészségügyi miniszter, Kaitis úr, és örülök annak, hogy lehetőségünk van ma arra, hogy az előttünk álló témákról beszéljünk és hogy ezt még cseréljünk magáról az elnökségről is. Korábban már sikerült egy kicsit beszéltünk, beszélnünk, és azt is tudom, hogy az ön számára rendkívül fontos az Európai Parlament családi történetéből kifagadóan is, de a jövőben is, ami az egészségügyi politikát illeti, számos dosszié van előttünk, és itt van előttem Dagmar Ront Bérent, aki az egészségügyi eszközökkel, az orvosi eszközökkel foglalkozik, és erről is bizonyára beszélni fogunk, és lesznek egy további fontos pontok is, amelyek még előttünk állnak. Nem is akarom húzni az időt, hanem még egyszer szeretném Önt üdvözölni. Már itt voltak kollégái is, a környezetvédelmi miniszter, a mezőgazdasági miniszter, és most utolsóként, de nem utolsó sorban az egészségügyi miniszter, és örömmel hallgatjuk meg előadását tessék. Dėkoju gerbiamas komiteto pirmininkė. Tisztelt um, képviselők, tisztelt európai parlamenti képviselők, Tisztelt szabizottsági tagok, tisztelt barátaim, kollégáim! Nagy megtiszteltetés számomra az, és nagy felelősség is számomra az, hogy önök elé tárhatom a litván elnökség egészségügyi programját. Néhány nappal ezelőtt az a megtiszteltetés élt, hogy az egészségügyi miniszterekkel informálisan találkozhattam Vilniusban, ezen találkozó alatt nagyon fontos egészségügyi témák eh, kerültek elő minden EU tagállamból, például az egészségügyi rendszerek fenntarthatósága, a szellemi eh, egészség időskorban, a dohányfogyasztás a fiatalok körében. Tény az, hogy eh, a tagállamok, amelyek az irányokség alatt közös álláspontra jutottak a dohány irányelvvel kapcsolatban. Ezt ők is nagyon jól sikerült startnak tartják. Ezen kívül minden EU tagállam kifejezte azon akaratát, azon politikai akaratát, hogy együtt működni az Európai Parlamenttel a litván elnökség során minden egészségügyi témákban. Nem csak a, a dohány termékekre vonatkozó irányelv véglegesítésében. Minden EU tagállam reménykedik abban, hogy a litván elnökség során nagy előrelépés lehet tenni más területeken is, mint például a klinikai tesztek, a olvasi termékek, vagy az Európai Gyógyszerügynökség díjazások kapcsán. Az egységes hozzáállás, megtalálása az orvosi eszközök kapcsán nagyon fontos a többi téma szempontjából is. Vannak előtt szólok, és pozitív energiát érzek a tanács részéről, és egy jó munka atmoszférát érzek, és optimizmust. De engedjék meg, hogy angolul folytassam. Örülök, hogy itt lehetek és megpróbálok kicsit eh, talán érzelmesebb lenni is, és elmondom, hogy miért. Bizomány, bizonyára e, tudják, hogy az egész helyzet és a jogalkotási ügyek hátra pontosan hogy néz ki. Nem ez az első alkalom, hogy eh, önök azt hallják, hogy a célunkat csak akkor egy, tudjuk elérni, hogyha együtt működünk az Európai Parlamenttel. Ezek a szavak azonban az én gondolkodásomban olyan szavak, amelyeket az élet visszaigazol, hiszen Írországtól vettük át az elnökséget, és ez az első balti ország, amely ilyen súlyos felelősséget vállal magára. Ezeket, ezeknek a szavaknak az igazságát Eh, Litvánia, Lettország és eh, Észtország polgárai számára az élet bizonyította, hogy ezek eh, valós igazak. Mindannyian ebben a három országban a sztálini rendszer alatt nőttünk föl, és tudjuk, hogy mit jelent nekünk az, hogyha az Európai Parlament elfoglal, elfogad egy állásfoglalást, például hivatkoznék az 1983-as állásfoglalása, amely Litvánia, Észtország és Lettország helyzetével kapcsolatban fogalmazta meg Európa véleményét a szabadság szellemében. 45 balti másként gondolkodó kérte föl akkor a parlamentet arra, hogy elasuljon. A Molotov-Ribbentrop paktum történelmi árnyékában olyan pillanat volt ez, amelyben az Allenversen, Menschen, bruder minden ember testvér lesz szavak fejezik ki legjobban az, ennek a pillanatnak a, a, a fontosságát népeink történetében. Éppen emiatt szeretnék itt hagyni egy kis könyvecskét erről a fontos lépésről. Szeretnék ennek formájában köszönetet mondani önöknek, to thank you and hope that works only és komolyan gondolom, hogy csak az Európai Parlamenttel való együttműködésben tudjuk megőrizni e, ezt a dinamikus perspektívát, ennek való jelentőségét. Én magam e, a litván függetlenségi törvény egyik alálírója voltam, e, és itt van körünkben egy másik aláíró is, akit üdvözlök, Nos, az Európai Parlament egyedülálló intézmény, amelyet az összes európai polgár választ meg, és amely az összes európai polgárat képviseli. A sors azt hozta, hogy az Európai Bizottság vezetői, Európai Tanács vezetői szerepét kaphattuk meg, és lehetőséget kaptunk arra, hogy ebben az épületben e, dolgozunk, és otthon érezzük itt magunkat. Az Európai Parlament képviselői e, megvédték a több demokrácia, több Európa eh, eszmét, amely megerősíti az európai eh, alkotmányt, az európai eh, építkezési folyamatot, és olyan fontos kérdésekkel kell foglalkozhatunk, mint például az egészségügy. A egészségügyi indikátorok legmagasabb szintű biztosítása, ugye a Lisszaboni egyezmény határozottan kitér erre. Ezért ebben a bizottságban önök előtt pontosan tudom, hogy mennyire fontos az, hogy partnerként dolgozzunk és elérjük a közös célokat. Az ír elnökséggel folytatott munkájuk, mind a mezőgazdasági politika, mind az Erasmus Plus, mind a többi pénzügyi keret, a Life Plus, a Horizont 2020 ügyében ezt a pozitív, dinamikus folyamatot, fejlődést erősítette a 2014-es májusi választások remélem, hogy egy új öt éves eh, ciklust kezdenek majd, egy olyan új ciklust, amely eh, továbbra is eh, elkötelezetten képvisel az európaiakat, bizdítja őket arra, hogy legyenek aktívak. Hagy folytassam az anyanyelvemen. Prioritetas sveikatos politikos srityje. A litván elnökség prioritása az egészségügy területén az az, hogy elfogadhassunk és megerősíthessük a tanács következtetéseit a hatékony egészségügyi rendszerekről. Az egészségügyi rendszereket sokkal szélesebb körben kell értelmezni, hiszen ez egy politikai, szociális és gazdasági kontextusban kell ezt értelmezni, és nem csak az egészségügyi szolgáltatások kontextusában. Az egészségügyi szolgáltatások nagyon fontosak a gazdasági növekedés az innováció szempontjából, ezért az egészségügyi reformokat felveszik a nemzeti reformprogramokba is, illetve az európai szemeszterbe is. Ezért ennek a szektornak is megfelelő pénzügyi támogatást kell adni. Az egészségügyi rendszerek és a politika kapcsolata új az Európai Unióban, és ezért nem szabad semmilyen lehetőséget sem elhalasztani, hiszen ezek új perspektívát nyithatnak az európai állampolgárnak. Az Európai Parlamentnek is részt kell venni a legjobb megoldások megtalálásában. Szeretném önöket, parlamenti képviselőket meghívni a Vilniuszi egészségügyi fórumra november 19-én 20-án a címe a fórumnak Fentartható egészségügyi rendszerek a fenntartható európai fejlődés számára. Az orvosi, rend, az orvosi berendezésekről, gyógyszeriparról, határokon átnyúló kapcsolatokról fogunk majd beszélni. Ez egy jó fórum a vitáink szempontjából. Ebben az évben zárul le az Európai Egészségügyi Stratégia. Éppen ezért szeretnénk új stratégiákat, új módszereket, új eszközöket keresni, azért, hogy az európai egészségügyi politikát meg tudjuk erősíteni, és európai tovább növekedhet, illetve megbízhatóbb lehet. A TIO-ban történő együttműködés, a parlamentet történő együttműködés, hivatott biztosítani a folyamatosságot a legfőbb területeken, az egészségügyben, például a klinikai vizsgálatoknál, a humán um, gyógyszereknél, az orvosi eszköze, eszközöknél, illetve a farmakológiai vigilancia területén. Az Európai Unión kívül is vannak nagyon fontos területek, Éppen ezért nagyon fontos, hogy egymás között koordináljuk a munkát, illetve globális szinten egységes módon kell, hogy fellépjünk. Az Európai Unióban az együttműködés abban fejeződik, fejeződik ki, hogy az Európai Unió a keretfeltételeket ratifikált a világegészségügyi szervezetben. Az Európai Unió fontos, hogy éllovas szerepet töltsön be az említett konvenció megvalósításában. És ugyanezt szeretném elmondani a dohány irányelvre vonatkozóan. Az Európai Parlamentnek a feladata, hogy kimondja az utolsó szót ebben a vitában. Különösen fontos az egészséget veszélyeztető kockázatokat például a dohány fogyasztását korlátozni. A civil szervezetek, a polgárok, a választók támogatják ezt a kezdeményezést. És ebben a szakbizottságban az utolsó szavazás ezt meg is erősítette. Ez a szavazás kitűnő végeredménnyel zárult. Éppen ezért köszönetet szeretnék mondani önöknek, a jelentéstevőnek, Lindának is. Köszönöm szépen a kitűnő munkát. Köszönöm szépen, hogy eltökéltek az egészségügyi témákat illetően, és remélem, hogy Matthias elnök úrral Elina McEwen jelentés tevő asszonyjal, Dagmárral, Péter Lízével, ami az orvosi termékeket életi, illetve gyógyszereket. Nagyon fontos lehet, hogy velük együk lezárjuk ezeket a témákat majd. Én nyitott vagyok, azért jöttem az ülésre, hogy meghallgassam önöket, azért, hogy eszmét cserélhessünk, kíváncsi vagyok a javaslataikra, illetve a párbeszéd szellemének megfelelően szeretném biztosítani önöket afelől, hogy felelősségteljes módon szeretnék dolgozni az elkövetkezendő hat hónap alatt. Négy hónapunk van tulajdonképpen a munkához, Mindenki hamarosan nyári szünetre megy, és mindenkinek szüksége van a pihenésre, mivel a következő fél évben, a következő választási kampány alatt nagyon fontos, hogy jó egészségnek örvendjenek. De szeptemberben aztán mindannyian együtt erőteljesen tudunk fellépni, és biztos vagyok abban, hogy a 28 tagország az informális tanácsban nagyon jól megérti majd egymást, és ez az időszak döntő mindannyiunk számára, mivel a következő évt új perspektívákat fog megnyitni. A tárgyalandó témáknál nagy előrelépést kell elérnünk, a klinikai vizsgálatoknál, illetve az technikai eszközöknél. Én ezt egyedül nem tudom elérni önök nélkül, az önök szakbizottságának támogatása nélkül formális és informális kapcsolatok nélkül. Köszönöm szépen! Ja, ich bin seit 2000 2012. januárja óta vagyok elnöke a szakbizottságnak, és az ön beszéde nagy hatással volt rám nem csak szakmai szempontból mutatta be a ránk álló témákat, hanem a személyes hátterét is bemutatta, azt, hogy hogyan kötődik Európához, illetve hogy hogyan gondolkodik Európáról. És azt gondolom, hogy ez egy lenyűgöző projekt. Nem csak történelmi projektről van szó, hanem jövőbeni projektről is, az emberek egészsége érdekében, és nagyon jól sikerült ez az előadás, ritkán hallottunk, hallhatunk ilyet. Köszönöm szépen a könyvet is. És minden bizonyal lesz időm arra, hogy ezt a könyvet elolvassam. Elkezdjük a koordinátorok körét. Péter Líze, a Népet koordinátora, ő kapja meg először a szót és utána majd Linda McEwen kap szót. Parancsoljon, köszönöm szépen, miniszter úr! Nagyon élénk bemutatást, előadást hallhattunk öntől. Azt gondolom, hogy ön nagyon energikus, és minden bizonyos sikerül majd az egészségügyi témákat eh, tovább vinni. A tanács eh, úgy tűnik, hogy hamarosan megállapodást talál majd a parlamenttel, három nagy témánál, a klinikai vizsgálatoknál, az orvos technikai készülékeknél még aggájaink vannak. A tanács egyszerűen nehezen jut dőlőre ezeknél a témáknál, és azt gondolom, hogy közös feladatunk az, hogy az ön kollégáinak jelezzük azt, hogy itt cselekvésre van szükség, a jövő évben parlamenti választások lesznek, éppen ezért február-márciusig eredményre kell jutnunk, azért, hogy ezeket a témákat még a választás előtt el lehessen fogadni. Európa polgárainak megfelelő egészségügyi védelemre van szükségük, és ehhez nélkülözhetetlen a megállapodás. Éppen ezért még egyszer formálisan is megkérem Önt arra és kollégáit a szakértőket is, eh, hogy tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy a tanácsban előbbre tudjunk lépni, illetve hogy novemberben trialógusra vigyük a dolgot. Eh, az in vitro megtermékenyítés diagnosztikának eh, jelentéstevője vagyok, illetve jelentéstevője vagyok, illetékese. Az jelentéstevőkkel egy javaslattervezetet dolgoztunk ki. A parlament szeretne egy szabályozást, a génteszteknél, azért, hogy kompetens tanácsadás valósulhasson meg, hiszen ezeket nem lehet csak úgy minden további nélkül piacon értékesíteni. Nagyon fontos, hogy mindez orvosi keretek között valósulja meg. Nem szeretnénk az összes részletet szabályozni, ezt a tagországnak kell megtenniük, viszont nagyon örülnénk, hogyha lenne egy ilyen keret. Mind a három anyagnál, amelyet megemlítettem, klinikai vizsgálatok, gyógyszerek, illetve az in vitro diagnosztikák. Az etikai bizottság véleményét is bevenné a parlamenti bizottsági szövegbe, ez egyelőre nincs még ebben benne, egy kompromisszumon dolgozunk, ez szerepel a Helsinki nyilatkozatban is. Ön orvos, és nagyon jól tudja azt, hogy a Helsinki nyilatkozatnak milyen jelentősége van az orvosok számára az egész világon. Éppen ezért számítunk azon együttműködésére. Reméljük, hogy az európai eh, jogalkotásban ön ezt a témát tovább viszi. És az utolsó megjegyzésem, ami az irányelvet illeti a klinikai vizsgálatokról, jelenleg A beavatkozás az emberi ősejtekbe egyelőre tiltott, és ez a szakbizottság nagy többséggel úgy, úgy eldöntötte, hogy a jövőben is ehhez ragaszkodik, ezt meg szeretné tartani, és én is kérem Önt arra, hogy szakmai hátterének szellemében vizsgálja a témát, illetve hogy a parlament módosítóját a tanács majd vegye át. Köszönöm szépen. Köszönöm Linda McEwen, ő nem csak a szociálista frakció koordinátora, hanem jelentéstevője a dohány irányelvnek, illetve a farmakovigilancia téma, téma felelőse is. Minister Justice. Köszönöm. Ennek úr, miniszter úr. Én is nagyon nagy örömmel hallgattam azt, amit mondott, hiszen ezekben a kevésbé optimisztikus, optimista időkben eh, jól jön Európában, hogyha valaki kontinensünk múltjára emlékeztet bennünket. Ez az egységes Európa. Úgy gondolom, hogy eh, eh, így már demokrácia, demokráciában élünk a nyugati partoktól egészen az orosz határig. Erre emlékeztet újra bennünket ön így nyár elején, miközben ugye készülünk a választásokra, de az biztos, hogy Európa valami nagy dolgot ért el az emberiség eh, egész horizontja eh, szempontjából. Eh, de térjünk vissza a hétköznapi dolgokra. Ön tudja, mert beszéltünk erről tegnap, hogy mennyire örülünk az ön elkötelezettségének az a kapcsolatban, hogy minél hamarabb elérjük a megalapodást, A dohány direktívával kapcsolatban már a tanácsok és bizottságnak közös álláspontja, és remélem, hogy amint az Európai Parlament szavazott, meg tudjuk kezdeni tárgyalásokat, és jó eredményt tudunk elérni az európai közegészségügy számára. A másik ügyben a klinikai vizsgálatokkal kapcsolatos elhangzott véleményrel egyetértek. Két hónappal ezelőtt volt ugye egy bizottsági szavazás nagy támogatottsággal, tehát úgy gondolom, hogy megindulhatnak a nyílt tárgyalások a tanácssal, mert meg kell alapodnunk a klinikai tárgyal, ö, vizsgálatokról, fontos, hogy a kutatás és a kutatási munkák, munkahelyek megmaradjanak Európában, a kutatás folytatódjon, és az ezzel kapcsolatos munkahelyeket megőrizzük, úgyhogy nagy előrelépésre van szükség az önök elnöksége alatt. Ezzel kapcsolatban már is az esetleges visszajelzését. Aztán van egy kisebb ügy itt, a farmakovigilancia ügyében én is jelentéstevő leszek az alapvető jogi aktus kapcsán két évvel ezelőtt már jelentéstevő voltam, úgyhogy remélem gyorsan zöldágra tudunk vergődni ebben az ügyben. Elnök, köszönöm Linda, következő felszólaló. a vászony. Uh, köszönöm, elnök úr, köszönöm, miniszter úr. Az előadása igen nagy benyomást tett rám Ön kétségtelenül egyike azoknak a minisztereknek, akik különlegesen nyugtást akartak ránk. Jó néhány miniszterre volt szerencsénk egyeztetni ezen a héten. Egy nagyon sajnálatos <laughs> dosszié jelentéstevője vagyok gyógyszerügyben. A ciprusi elnökség idején majd az ír elnökség alatt nagy, sok munkát végeztünk, de annak Ellenére, hogy a parlament mindent elkövetett, hogy a tanács és a bizottság álláspontját közelebb hozzuk, és annak ellenére, hogy a bizottság jelentős mértékben változtatott az eredeti javaslatán, és ezzel közelebb került a parlament javaslathoz, még mindig nem látunk igazán pozitív előrelépést ennek a dossziénak az elakadt tárgyalások újraindítására az európai közjó szempontjából azt hiszem, hogy fontos lenne, hogy mind a polgárok, mind a nemzeti hatóságok egy világosan lássák, hogy átláthatóbbá vált a gyógyszerára kérdése egész Európában, és ide tartozik a gyógyszerköltségek megterítésének ügye is. A jelenlegi prioritások erre kiterjednek, és nagyon bízunk önben, úgyhogy szeretnénk tudni, hogy mi önnek az álláspontja, hogy tudná segíteni a munkánkat és előre mozdítani azt a tanácsban. Nächste Sprecher ist Karl Schlüter. Karl Schlüter. Äh, Köszönöm, hogy megjelent körünkben. Örömmel hallottam, hogy a dohányügyi keretmegállapodást említette. Rossz mikrofonban beszélek, elnézés. Örülök, hogy ezt a munkát ön irányítja, hiszen itt teljes átláthatóságra van szükség ebben a lobbizással jelentősen terhelt témában. Kíváncsi vagyok, hogy hogy tudja kollégáit rávenni arra, hogy a tanácsi viták során ebben a munkában részt vagy ennek illetve hogy teljes legyen az átláthatóság a tanács valamennyi tagállama részéről a dohányügyben. Természetesen tegnap 75%-os sikeres szavazásra került sor a szakbizottságban, a tanácsnál 65%-os a támogatás. Nyilván egyetért velem azzal, hogy a 75% jó gondolat lenne. El tudnám mondani, hogy melyek a főbb akadályai annak, hogy bizonyos tagállamok nem fogadják el a E, bizottsági 75%-os ajánlatot illetve mi e, a slim e, dohánytermékekkel kapcsolatos ellenállás minek tudható be. Azt hiszem, hogy az átláthatóság alapvető fontosságú. Nagyon sok történeti bizonyíték van arra, hogy a klinikai vizsgálatok eredményéhez való hozzáférés hiánya miatt elsikadtak olyan mellékhatások, amelyeket titokban tartottak. Jól lehet, ezeket meg lehetett volna állapítani a gyógyszer engedélyezés előtt. Az utolsó kérdésem az alkohol kapcsán. A bizottság néhány évvel ezelőtt készített egy alkoholstratégiát, legalábbis gondolkozott ezen. Kérdés, hogy az önök elnökség alatt ez mozdulni fog-e előre, a bizottságtól fogunk majd is jelentést kapni az alkoholtermékek címkézésével kapcsolatban. Ez az élelmiszertörvényből kimaradt. Nem tudom, hogy nyilván ön nem felelős az alkohol címkézésért, de miniszterként nyilván van mondani valója. Köszönöm szépen, elnök úr, Dánul folytatom. Üdvözölni szeretnék mindenkit. Most sokkal kevesebben vagyunk, mint ma délelőtt, de szeretnénk üdvözölni a miniszter urat. Köszönetet szeretnék mondani az ön személyes előadásáért, tehát meg személyes bemutatásáért. Köszönöm szépen. A tuberkulózis egy olyan téma, amelyre vissza szerettem volna térni. Ez mindenütt jelentős fenyegetettséget, jelent kockázatot, illetve túl keveset foglalkozunk a témával. A tuberkulózis óránként hét ember halálát okozza Európában. Ezt nehezen tudjuk elfogadni. Hét tagországban az Európai Unióban, amelyek a leginkább sújtott országok közé tartoznak az egészségügyi világszervezet listája alapján, ami pedig a kezelések sikerességét illeti, Kongóban 50%-át, Romániában 20%-át tudják meggyógyítani a betegeknek a legtöbb. Beteg nem tudja azt, hogy tuberkulózisban szenved, tehát nem diagnosztizálják őket. Túlságosan későn derítik ki azt, hogy ők ebben a betegségenben szenvednek. Tehát tényleges súlyos problémák merülnek fel, amelyek eh, egyre inkább elterjednek. Május eh, végén küldtem önnek egy levelet. Sajnos még nem kaptam erre választ, éppen ezért szeretném a kérdésemet itt feltenni. Azt gondolom, hogy ezzel a problémával szintén egyre többet kell foglalkoznia önnek, illetve a kollégáinak. Szeretném, hogyha ez a pont a litán prioritások közé kerülne. Azt gondolom, hogy az antibiotikumokkal szembeni többszörös rezisztencia szintén probléma, ez kapcsolódik a tuberkulózishoz, hiszen a tuberkulózist pontosan az ellenálló képesség miatt egyre nehézebb kezelni. Vannak azonban más betegségek is, amelyekre ugyanez igaz, ahol a kezelés egyre nehezebb, hiszen az antibiotikumokkal szemben egyre inkább ellenállóak a vírusok. Az Európai Unióban az egészség szempontjából ezek nagyon fontos témák. Nagyon fontos a jó tapasztalatok cseréje a leginkább sújtott országok között, és mindenki tanulhat egymástól. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Pelekis képviselő. Herr Vorsitzende, <clears throat> äh, Jūs, ministrė, neįprastai ir puikiai prisistatėt, todėl... Miniszter úr, az ön előadása nagyon kitűnő volt, és én a kollégáknak azt mondom, hogy ön a legközkedveltebb miniszter Litvániában. Litvániában ön annyira közkedvelt a közénkutatások eredménye alapján, és ez azért van így, mert ő nem csak beszél, hanem tényleges lépéseket is megvalósít. Litvániában ön indította el a környezet, illetve az egészségügyi reformokat, illetve a legszegényebbek számára is megpróbál egészségügyi ügyeletest biztosítani. De természetesen kritikát is megfogalmaznak önnel szemben. Nincsen az EU-ban közös egészségügyi politika. Meg szeretném kérdezni, hogy a litván soros elnökség alatt mit tud tenni annak érdekében, hogy a gyógyszerekhez való hozzáférés a legszegényebbek számára is elérhető legyen az egész EU-ban. És van itt még egy további probléma is, ez pedig a következő. Nagyon sok jó orvos Litvániából, illetve más európai országokból, nyugat-európai országokba távozik. Tehát itt uh, agyelszívásról van szó, ezt a problémát ön hogyan tervezi kezelni? Pródi képviselő. Eh, Presidente, eh, grazie signor ministro. Köszönöm, elnök úr. Miniszter úr, köszönöm, hogy megjelent körünkben ma délután és köszönöm, hogy ilyen nyilvánvalóan fogalmazott az emberi jogokkal kapcsolatban. Nem csak a saját történetét mondta el, hanem édesapja történetét is. Nagy tisztelettel adózunk ez előtt, és nagyra becsüljük azokat a megjegyzéseket is, amelyekkel arra utat, hogy soros elnöki hivatalát annak tudatában tölti be, hogy olyan esetekről beszélünk, eh, amikor is bizonyos emberek különösen véd, eh, nehezen, különösen kiszolgáltatott helyzetben vannak, eh, és fontos mindannyiunk számára, hogy a méltóságokat, ember méltóságokat megvédjük. Nagy hatást gyakorolt ön az elmondottak rám, ezért fogalmazok magam is így. Ugyancsak beszélt ön a mentális egészség ügyéről, ez is az egyik legfontosabb kérdés, amelyel Európában szembe kell néznünk. Olyan példa ez, amely tulajdonképpen a kiszolgáltatott emberi helyzetek egyik formája, és amelyet nem csak egészségügyi szolgáltatásokkal, hanem olyan szociális szolgáltatásokkal is tudunk kezelni, amely támogatást nyújt az érintett emberek számára örültem annak, amit a dohányjal kapcsolatban elmondott. Örömmel hallottam a kockázatcsökkentési politikákkal kapcsolatos véleményét, miszerint olyan termékekkel foglalkoznak, amelyek nem járnak füstöléssel, az elektronikus, elektromos cigaretta az egyik ilyen lehetséges megoldás, amely rugalmasabb módja lehet, hiszen egy szippantás itt tulajdonképpen ugyanakkora hatóanyag tartomat vízbe a szervezetbe, mint egy intravénás bevitel, és éppen ebben rejlik a kockázata és ennek a megoldásnak. Itt látok kockázatokat, úgyhogy szeretném arra bátorítani, hogy különösen nagy figyelemmel vizsgálja ezt az ügyet, mert nem kellene megengednünk az embereknek azt, vagy nem kellene szándéktalanul, tehát szándékunk ellenére nehezebb helyzetbe hozni az embereket, és hát érdeklődéssel figyeltem a multirezisztens baktériumokkal kapcsolatos véleményét is. Dagmar Óbérend, köszönöm szépen, elnök úr, miniszter úr, rendkívül sokat dicsérték már, és csak csatlakozni tudok ehhez a dicsérethez. Érdekes volt önt meghallgatni. Önt ma, és ön rá is találja azt is, hogy mennyi ideje van. tanap a kollégáink, tanap a kollégái hosszú katalógust kínáltak, ez nagyon ambiciózus és nagyon dicséretes is, de mindannyian tudjuk, hogy a fennmaradó négy hónapban és 15 napban a munka szempontjából, amit el tudnak érni, az korlátozott. Ezért tartom azt jónak, hogy olyan prioritásokat fogalmazott meg, és ha bár akárcsak a kollégáim, én is számos témát tudnék felsorolni, amelyek nem jogalkotás jellegűek, nem teszem ezt mégsem, beszéltünk a szellemi egészségről, a, a, a mentális egészségről, és ez nagyon fontos. Láttam a dokumentumában, hogy milyen erőlépéseket szeretne elérni. Egy kicsit ezért mosolyogtam, amikor ezt felolvastam, mert arra gondoltam, hogy ön nagyon őszinte, és nekem tetszik. Például azt írja, hogy a dohánytermékek esetében semmit. Ez fontos, hogy ön abból indul ki, hogy ez nagyon nehéz lesz itt eredményre jutni. A klinikai kísérleteknél azt írja, hogy jelentős előrépést szeretne elérni a határokon átnyúló egészségügyi kérdésekben. Itt azt mondta, és szeretnék ezt elfogadni. És az a téma, ami engem igazán izgat jelenleg, az az orvosi készülékek kérdése, és ön itt azt írja, hogy úgy gondolja, hogy lehetséges lesz jó előlépést tenni. Nos, ez azért jelentős különbség a különböző témák esetében, és ezért őszinte választ szeretnék öntől kérni. mit gondol igazából, hogy az orvosi műszerekkel foglalkozó csoport milyen munkát tud végezni. Nekem van egy körülbelül elképzelésem arról, hogy a munkacsoport milyen cikkekkel foglalkozott ez idáig. Úgy véli-e, hogy az év végéig, októberig vagy novemberig tényleg sikerül majd intenzív trialógusokat tartani egymással? Tudja bizonyára, ez Lize úr és jó magam is sokat foglalkozunk a betegek biztonságával, és egyáltalán nem naív azt megkérdezni öntől, hogy az ilyen fajta termékek milyen fajta piacra dobását támogatja, de ezt nem fogja megmondani. Ezt nem fogja itt nekem megmondani, ezért ezt nem is kérdezem, viszont amit szeretnék tudni öntől az az, hogy mi az ütemterv, mikor lehet a részletekről beszélni, mikor tudok én vagy Liza úr a munkacsoport vezetőjével részlegről beszélni, vagyis cikkenként menve. És erre egy egyértelmű választ várok. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Most ketten kívánnak még hozzászólni. Már Edi Morgunájta. Ačiū pirmininkė, sveikinam ministrą jūs šiandieną čia. Tikrai Miniszter úr, üdvözlöm Önt körünkben, a szakbizottságban. Nagyon uh, szép előadást tartott. Köszönöm szépen, hogy megemlítette a prioritásait. Én uh, szeretném litván kollégámat uh, kiegészteni a litván egészségügyi reformmal kapcsolatban. Persze kritizálják ezt, de nem igazán tudom, hogy sikerül-e majd megoldaniuk a problémát úgy, hogy megszületik a privát szektor az egészségügy területén. Mégis szeretnék egy kérdést feltenni ezzel kapcsolatban. Nagyon gyakran megpróbálunk problémákat megoldani. Beszélünk erről sokat, de nem igazán sikerül ez nekünk. Tehát sokat kell tenni azért, hogy jobb információkat kapjon, kapjanak az emberek az egészségügyi kockázatokról. Információs kampányba kell fogni az iskolákban azért, hogy a fiatalok is tudják azt, hogy mit tehetnek egészségükért. További problémát jelentenek az időskori megbetegedések, gondolok az Alzheimerre és más megbetegedésekre. Erről is a horizontális, illetve a 2020 programban is beszélnek erről. Lehet, hogy ezt a problémát is kommentálhatná és elmondhatná, hogy mit kíván a tanács tenni itt. Erre köszönöm szépen, Bocánál kollega kapja meg a szót. Új kollega ő, az új tagállamból, Horvátországból. Ez az első hozzászólása itt a szakbizottságban. Yeah, Mr. Chairman, you're right. Igen, ennek úr, igaza van. Miniszter úr, köszönöm szépen, hogy lehetővé teszi számunkra, hogy lefolytathatjuk ezt a vitát önnel. Nagy benyomás gyakorolt rám, hogy mennyire ambíciózus a programjuk, nagyon megindító volt a felszólalása. Köszönetet szeretnék mondani az elnökségnek, az általuk most elébünk tárt gondolatokért, ötletekért, és ennek kapcsán szerettem volna visszatérni néhány kérdésre, amelyeket eh, kollégáim felvetettek, de amelyek Horvátország számára is érdekesek. Nos, az Európai Unióba való eh, belépésünkkel kapcsolatosan sokakat aggaszt, hogy eh, beindulhat az agyenszívás az egészségügyben a szakképzett orvosok és főleg nővérek esetében Horvátországban más tagállamokban, és szeretném megkérdezni, hogy láttak-e hasonló dolgot Litvániában, amikor önök csatlakoztak az EU-hoz. A másik kérdés az Európai Uniós egészségügyi akcióprogram kapcsán. Elég sok előrelépésről számolhatunk be, különösen a 2011-ig meghozott eh, intézkedések kapcsán, de még vannak akadályok. És úgy gondolom, hogy érdemes lenne az eddigi előnyöket kihasználni, azokra építeni, azonban úgy tűnik, hogy az összes tagállam még nem eh, üldette át az elektromos egészségügy, tehát az egészségügyet támogató elektromos technológiákra vonatkozó EU-s joganyagot, és valójában nincs meg az a monitoring folyamat, amely biztosítaná azt, hogy az egészségügyi technológiák fejlődésével az egészségügyi eljárások és a gyakorlat is javulnának weitere Anregungen zu geben. Kérjük a miniszter urat, hogy válaszolja meg az elhangzott kérdéseket, parancsoljon. Köszönöm szépen a kérdéseiket. Azt gondolom, hogy minden egyes kérdést külön kéne megválaszolnom, hiszen minden egyes kérdés eh, nagyon fontos és nyitott kérdés. Péter Líze kérdésével kezdem. Vele nemrégiben volt alkalmam találkozni. Ez a kérdés első látása Ruth Bérend asszony kérdésével is összefügg. Az az általános kérdés, hogy mit tegyünk annak érdekében, hogy ez a négy hónapos időszak lehetőségek szerint hatékony legyen, és eredményekben gazdag. Az informális tanács találkozóján a miniszterek a, követ, a miniszterek a következő vágyat fogalmazták meg. Ők azt mondták, hogyha az ír soros elnökség alatt a közös megközelítést alkalmazták, akkor felmerül a kérdés, hogy mi jelenthet itt hozzáadott értéket. De mi azt mondtuk, hogyha 28 tagország akarata létezik, akkor dönteni kell. Vagy a klinikai vizsgálatokat kell választani, vagy pedig a gyógyszerekkel kell foglalkozni, vagy pedig eh, a mesterséges megtermékenyítésre vonatkozó diagnózisokkal. Próbáljunk meg ezekre a kérdésekre őszinten válaszolni. A klinikai vizsgálatoknál nincsen túl sok vitatott pont. Ezeket mind eh, meg lehetne oldani, hogyha a technikai aspektusokat először megoldanánk. Ami az orvosi termékeket illeti, még nagyon sok technikai munka várat magára, de a parlament egységesen állt ki az álláspontja mellett, és a tanács van késlekedésben. A Péter Izrael folytatott megbeszélésben elmondtam azt, hogy A munkacsoport napi rendjével szeretnénk kezdeni. A képviselőknek közvetlen kapcsolata van a kormányokkal, formális és informális kapcsolatokat alkalmazhatnak, és én mind a 27 kollégával szívesen egyeztetek, és mondom el, hogy áttörése van szükség. Miért is van szükség áttörése például a klinikai vizsgálatoknál? Ez nagyon fontos a betegek számára, nagyon fontos a kutatás, a tudomány számára, nagyon fontos a beruházások az innováció szempontjából, nagyon fontos, hogy Európa versenyképes maradjon. Ezek mind-mind olyan aktuális problémák, amelyek érintenek bennünket. És a tanács ebben az összefüggésben meg tudott állapodni abban, hogy itt egy közös megközelítést próbálunk meg alkalmazni. Tehát nagyon fontos ezeket a folyamatokat az orvosi termékeknél előmozdítani itt egy olyan lépésről van szó, amely a politikai akaratot is tükrözi. Tehát én ezt csak tovább tudom ösztönözni. Van egy közös célunk, a munkacsoport időpontjai, a szakértők bevonása, az Európa Tanácssal folytatott viták, különböző főigazgatóságokkal folytatott viták, tehát meg kell próbálnunk az időterveket úgy kialakítani októberre, novemberre, hogy szakértőket is bevonunk, illetve hogy a koreperben is elindulhassanak a viták. Konkrét menetrendre van szükségünk. Líze úrnak elmondtam, hogy én hajlandó vagyok megvizsgálni ezt a javaslat csomagon, illetve a miniszterek között eh, szívesen töltök be élovas szerepet. De hogyha most konkrétan beszélünk arról, hogy novemberben lehetőség lesz arra, hogy mindent elérjünk, akkor itt meg kell próbálnunk szeptember végén, októberben úgymond tisztázni azt, hogy hol is tartunk. Én történész is vagyok, hát precízen szeretek dolgozni, illetve megvalósítható célokat szeretnék megvalósítani az írelnökség alatt. Sikerült előrelépéseket elérnünk, és most még tovább kell haladnunk. Az önökkel folytatott párbeszédben mert nagyon fontos hogy megvalósítható napirendet kitűzni. És ami a köztes lépcsőket illeti, szintén fontos erre ellenőrizni azt, hogy mit sikerült elérnünk, ezt majd szeptemberben, októberben meg kell, hogy vizsgáljuk. Illetve meg kell nézni azt, hogy milyen ütemben tudunk tovább lépni, illetve a kormányokat is arra kell animálni, hogy egy kis erőfeszítést tegyenek. Hát ez volt annak idején a válaszom uh, Léze úr felvetése. Ami pedig Rót Bérend asszony kérdését illeti, pusztán négy hónapunk van már csak. Linda. A dohány irányelvet említette. Én azok közé tartozom, akik Sütte urat szeretnék eh, támogatni. Fontosnak tartom a lobby munkát hozzá hasonlóan, illetve az átláthatóságot. Ami az elektronikus cigarettát illeti, én az e-cigarettát, én orvosként azt mondom, hogy ha nem végzünk vizsgálatokat, akkor a probléma megoldásától távolodunk el. Fel kell tenni azt a kérdést, hogy a dohánytás egészségkárosító-e, vagy sem. és amikor a dialógusról van szó, illetve arról, hogy az irányelvet finalizálni kell decemberben, akkor én a következőt szeretném elmondani. Ez egy rendkívül fontos cél, hiszen a dohányzás, a dohányfogyasztás szörnyű dolog. Néhány száz éve, kétszáz éve létezik a dohányipar, és pont be bennünket a dohányfogyasztásba. Tudom, hogy léteznek gazdasági érdekek, ami munkahelyeket illeti, illetve ennek az iparágnak a megtartását. Mi értjük az emögött álló érvelést. És ezek az érvek megbékjózzák a tárgyalásokat a tanácsban. De bárhogy is legyen, most már tovább kell lépnünk, és a trialógusnak bátor elképzeléseket kell kidolgoznia. Nekem van egy álmom, egy vízióm. Azt gondolom, hogy álmokkal kell rendelkeznünk, azért, hogy a dohány irányelvet még ezen az őszön le tudjuk zárni, ami a klinikai vizsgálatokat illeti, legalább a tanácson belül megpróbálhatnánk a közös megközelítést kidolgozni. Fontos megfogalmazni azt, hogy szeretnénk, hogyha a soros elnökség sikeres lenne. Ami az orvosi készülékeket illeti, illetve termékeket, itt egy kicsit gyorsabban is tovább léphetnénk. Létezik egy menetrendünk, és szeptemberben, októberben, novemberben természetesen még egyeztetnünk kell, és még egyszer meg kell vizsgálnunk azt, hogy mit értünk el. Sebészként dolgozhatok 24 órát is, ezt a problémát komolyan vesszük, és Péternek igaza van, amikor azt mondja, hogy ha a házi feladatokat nem végezzük el, akkor ez még elhúzódhat a további évekre is, további parlamentre, illetve bizottságra, és ez igaz a dohányirányelvre és az orvosi termékekre is. Péter, Linda és Dagmar kéréseket vetettek fel, amelyek mindezzel vannak összefüggésben. Azt gondolom, hogy mindannyian egy hajóban kell, hogy evezzünk. Hogyha eredményeket remélünk, akkor fontos, hogy realisták maradjunk, illetve nagyon fontos, meg kell nézni még egyszer októberben a klinikai illetve az orvosi készülékeket illetőken, illetve a, mi az in vitro diagnosztikát illeti, hogy hol is tartunk, mit sikerült elérnünk. És novemberben, decemberben nagyon fontos, hogy elmondhassuk majd azt, hogy elértünk-e valamit, vagy sem és akkor a végkövetkeztetéseket még egyszer kidolgozzuk majd a fenntartható egészségügyi rendszerekre nézve. Ön beszéltek, önök beszéltek az ápoló személyzet az orvosok elvándorlásáról. Nagyon fontos a szociális dömpingről is szót ejteni, ezek a kérdéseket mind, nap, mind nap szerepelnek, amikor a fenntartható rendszerekről vitázunk. A tagországok rendszerei nagyon különbözőek, de ami a végkövetkeztetéseket illeti, ezeket a témánkat még egyszer fel kell, hogy karoljuk. Az egészségügyi fórum. A civil szervezetek konferenciája Vilniusban Fontos, hogy tovább vigye azt, amiről már szó volt, az egészségügyi rendszerek fenntarthatóságát. Ez rengeteg kérdést vett fel, például az árak kialakítását, bizonyos orvosi eszközök beszerzését, illetve az informális tanácskozáson úgy döntöttünk, hogy ezt a megbeszélést folytatjuk majd a konferencián. A bizottság a legfontosabb véleményeket ki fogja majd dolgozni, illetve a fenntarthatóság kérdését is taglalja mag, majd, ez pedig nagyon fontos az elkövetkezendő évekre nézve, mivel októberben kell megvalósítani az irányelvet. a határokon átnyúló szolgáltatásokkal kapcsolatban. Ez összefüggésben áll a humán potenciállal is. Ezek olyan tényezők, amelyek kihatnak a fenntarthatóságra. Tehát ebben az összefüggésben farmakológiai díjrendszerben van egy további aspektus, ahol ugyancsak lépést tudunk elérni, elérni a tanácsban. Ez a kérdés nem annyira vitatott, és a, a tagállamok között, és hogyha a rendszerek fenntarthatóságát tartjuk szem előtt, akkor ez a farmakológiai vigilancia rendkívül fontos. Hogyha az összes kérdést összefoglalom, akkor elmondhatom, hogy ezek egy köteget képeznek, és ezt, a ismertetem, meg kell nyitnunk, szét kell szednünk elnökségünk során. Valóban azt remélem, hogy együttműködve meg tudjuk fogalmazni majd a célokat, és remélem, hogy a tanács pozitívan fogja céljainkat értékelni, például a dohány irányelv kapcsán. Ez egy nagyon fontos közös projekt. Egyértelmű az, hogy pozitív szavazást várunk ősszel a parlamentben. Önökre számítunk, reméljük, hogy a tárgyalási mandátum megszületik, és akár a parlament szavazás után megkezdődhetne az első tárgyalási kör. Párnova asszonynak válaszolva. Párvanova asszonynak válaszolva. Ami az orvosságok árának meghatározásának átlátosságát illeti. Tegnap előtt az informális tanácsülésen a belga egészségügyi miniszter hasonló kérdést tett fel. És a tagállamok is hozzászóltak, viszont nagyon különbözőek voltak az álláspontok. Némely ország azt állítja, hogy ez kizárólagosan nemzeti kompetencia, és egyáltalán nem ismerül fel ez a kérdés. Hat ország állította ezt, mások viszont úgy gondolták, hogy mégiscsak szükség van egy eszmecserére a miniszterek tanácsában, fel kellene vetni ezt a kérdést, és megállapodtunk abban, hogy a magas szintű szakértői csoportban ezt a kérdést meg fogjuk vitatni. Vagyis megállapodtunk abban, hogy egy magas szintű szakértői csoport sokat segített ebben a kérdésben. Anna Rosbach a tuberkulózist említette. Szomorúsággal és sajnálattal mondom azt, hogy a korai megelőzés, a megelőzés a korai szakaszban, a betegség korai szakaszában itt problémák vannak, itt eléggé lemaradtunk. Természetes az, hogy a rezisztencia a rossz kezelés következménye. A tuberkulózist nem igazán kedvezően kezelik, akkor, hogyha nem megfelelőek a gyó- nem megfelelően alkalmazzák a gyógyszereket. Így csak a rezisztencia fog növekedni. Az emberek magukat kezelik a Google-ön, az interneten keresztül a betegek információkat keresgélnek a kezelésről. Különböző új erőfeszítés látható például um, a oltástól kezdve a, saját, a betegek saját kezeléséig. Ezek olyan problémák, amelyekről EU szinten kell beszélnünk, olyan lehetőségeket kell keresni, amelyekkel a közvéleményt tájékoztathatnánk arról, hogy hogyan le- lehet, például lehetne az interneten is informálni a pacienseket, hogy ne történjenek ilyen óriási hibák. A tuberkulózis összefügg az alkoholfogyasztással és a szegénységgel, és más szociális problémával is. A páciensek nem tartják be az orvos utasításait, és ez plusz problémákat eredményez. Ezeket a problémákat különböző fórumokon kell megütatnunk, és ezt az egészségügyi ellátás kontextusába kell helyezni. Ez a probléma nem csak a litván elnökség idején aktuális, ez akut marad a következő években is. Ezért eh, nem tudunk most minden témát, minden altémát felvenni rendünkre, hiszen csak néhány hónapunk van. Justas Pereckis kollega az egészségügyi szolgáltatások hozzáférhetőségéről beszélt, illetve ezek minőségéről beszélt. Valóban az egészségügyi rendszerek fenntarthatóságát össze kell kötni a hatékony mechanizmusokkal. Az egészségügyi rendszereket elérhetővé kell tenni mindenki számára, minden területen, a, a szegényeknek is. És ebben az összefüggésben, hogyha a minisztertanács fenntartatosságára szóló véleményét megvizsgáljuk, akkor azt kell mondjam, hogy egyfajta egyenlőtlenséget szeretnék elkerülni ezen a területen. Ezzel kapcsolatban számos eszköz létezik, és eh, a következtések eh, végrehajtására is különböző eszközök állnak rendelkezésre. Vittorio Prodi az emberi jogokra vonatkozóan tett fel kérdést. Európaiként, a komment tagjaként én amellett vagyok, hogy az emberi jogok kartája kötelező mindenki számára, minden egyes állam számára. Nagyon sokat értünk el az Európai Unión belül, nagyon sokat értünk el. 1900 82-ben letartóztattak engem. Akkoriban csak egy szép álom volt számunkra az Európai Unió. Higgyék el, hogy még én sem hiszem el azt, hogy átveszem az elnök soros, elnöki, a tanács soros elnöki tisztségét. Ekkora változást éltünk meg, és mindenképpen fontos számunkra az emberi jogok betartása. Minden nap, minden percben folytatnunk kell ezt a harcot. A munkaterületén, az egészségügy területén, a nők és férfiak esélyegyenlőségének területén, azon elv alapján, hogy mindenkinek egyenlő juttatás jár az egészségügyben. Ezek olyan ö, problémák, amelyeket minden nap ö, látnunk kell. Emellett kell lennünk, és el kell mondjuk azt, hogy az Európai Unió az emberi jogi közösség, és itt tényleg betartjuk a jogszabályokat. Tehát itt is előre kell mozdulni. Man aišku, kad elektroninės cigaretės elektronikus cigaretta. Én úgy vélem, hogy az elektronikus cigaretta egy próbálkozás arra, hogy a dohányfogyasztást egy másfajta módon lehessen folytatni. Ez az én személyes véleményem. Ezt eh, egészségügyi termékként lehetne a piacon szabályozni, de orvosként én itt eh, nem látok semmi más, csak egy más függőségi forrást. Nagyon sokan arra törekednek, hogy lehessen gyógyítani ezt a betegséget. Beszélt az internetről, ahol ezeket a cigarettákat is árulják. Nem régiben az édes, egy, egy apa hívott fel engem, és segítséget kért tőlem, mert a fia interneten vásárolt elektronikus cigarettát. Tudni akartam, milyen fajta cigaretta ez. Tehát ez egy új kihívás. Nem szabad szemet hújnunk e felett, és nem szabad úgy tennünk, mint hogyha nem is, nem is létezne ez a probléma. Morkunájte asszony az oktatási lehetőségekről beszélt, a társadalom informálásának lehetőségeiről beszélt. A képzési programok a különböző országokban nagyon különbözőek, és az előrelépés is különböző ennek megfelelően. Vannak olyan tagállamok, amelyek nagyon messzire eljutottak már, és azt javasoltuk, hogy európai szinten a tapasztalat csere nagyon hasznos lehetne például ezen oktatási intézkedések koordinálása kapcsán. Európai szinten a médiákban el lehetne azon gondolkodni, hogy hogyan lehetne befolyást gyakorolni a fiatalok viselkedésére, például a rádiókon keresztül, a médián keresztül bizonyos oktatási intézkedéseket lehetne, oktatási műsorokat lehetne sugározni. Ami a neurogeneratív betegségeket illeti, az Alzheimer-t, ezek gyógyítására is alkalmas lehetne ez az eszköz. Ami a pszichikai egészséget illeti, ez egy olyan téma, amely érinti ezt a betegséget is. Vannak kombinált betegségfajták, az agytumor, szívinfarktus, félütés, stb. Ezek mind olyan betegségek, amelyek eh, a pszichikai betegségekhez is kapcsolódnak. A Vilniuszi konferencián, amely ezzel a témával foglalkozik, ezeket a rés aspektusokat is meg fogjuk említeni. Ez pedig a az egészségügyi rendszerek fenntarthatósága szempontjából fontos. El kell gondolkodni arról, hogy milyen intézkedésekre van szükség, azért, hogy az új plusz kihívásokat is tiszteletben tudjuk tartani. A szociális aspektusok is természetesen felmerülnek, illetve ezeknek az embereknek a bevonása a társadalomba, a munka piacon való megtartás, illetve az ő megtartásuk a munkaerőpiacon, a megfelelő életfeltételek megteremtése, annak érdekében, hogy csökkenteni lehessen a az öngyilkosság iránytát, hiszen ők nagyon érzékeny emberek. Például, hogyha nem kapnak elég nyugdíjat, vagy nincsen megfelelő bevételük, akkor ilyen esetek előfordulhatnak. Tehát azt gondolom, hogy ezek a problémák mind összefüggenek egymással. Az egészségügyi miniszterek azok, akik egyértelműen ki kell, hogy mondják azt, hogy ez a megközelítés olyan sok ágazatot összekapcsol, választ adhat azokra a kérdésekre, amelyek felmerülnek a pszichikai betegségekkel küzdködők esetében, vagy pedig a fizikai hogy, um, fogyatékkal élőknél. Tehát nagyon fontos itt a finanszírozást is megoldani az egyik ágazatból a másikba. A horvátországi kolléganőnek mondom, Gratulálunk önnek, illetve köszöntjük ebben a szakbizottságban, gratulálunk Horvátország csatlakozásához. Ő megkérdezte azt, hogy mi hogyan tudunk a munkához hozzájárulni a soros elnökség alatt. Az új biztos természetesen nagyon aktív, és én el is mondtam azt, hogy nagyon szorosan fogunk együtt dolgozni. Ön két konkrét aspektus említett, az orvosi személyzetet illetően, illetve az orvosokkal illetően, az ő elvándorlásukat illetően. Ez a probléma létezik, de azt gondolom, hogy ebben a baráti hangulatban egy viccet is megengedhetek magamnak. Nem szabad mindenkit annyira elriasztani, mint annak idején a lengyel um, személyzetet. Annak idején um, kialakult a kép a lengyel um, visszaszedték szerelőről, aki veszélyt jelent egész Európa számára, munkaerőpiac számára. Ennek igenis volt a következménye, ami a közéleményt e, illeti. Vannak problémák, de úgy érzem, hogy a megoldásnak is vannak eszközei. Azt gondolom, hogy a cserére sort lehet keríteni, megfelelő tapasztalatokat gyűjtöttünk, és ami a fenntarthatóságot illeti, az egészségügyi rendszerek fenntarthatóságát, illetve azokat a problémákat, amelyekkel rendelkezünk az egyes tagországokban. Itt vannak problémák, de ezek a problémák nem gondolom, hogy el kell, hogy keserítsenek bennünket. El kellene, hogy keserítsenek bennünket. Én optimista, optimista vagyok, és azt gondolom, hogy mi segítők karunkat ki fogjuk nyújtani, amennyiben önöknek segítségre van szükségük. Remélem, hogy sikerült sok kérdése választ adnom, illetve ezekre kitérnem. Hogyha nem voltam minden esetben megfelelően konkrét, akkor kérem viseltessenek megértéssel irányomban. Miniszter úr! Vielen Dank. Ich glaube... Köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy mindenki kérdésére kitért, és nagyon ritkán fordul elő az, hogy nincs mindenre válasza, ez is egy őszinte válasz, de azt gondolom, hogy mindenki megjegyzésére kitért, illetve válaszolt. Köszönjük szépen a jelenlétét. Úgy tűnik, hogy nincsen további hozzászólás, tehát akkor így csak egy kérdésforduló volt, és önnek illetve országának nagyon sok sikert kívánok az önök előtt álló feladatokhoz. Legyenek kitartóak, jó munkát kívánunk, sok erőt kívánunk, és ez a szakbizottság kritikus, mindig kritikus, de úgy érzem, hogy segítően tesszük ezt. Mi vagyunk a legnagyobb szakbizottsága ennek a parlamentnek, ami a jogalkotási munkát illeti és nagyon fontos, hogy mi az 500 millió polgár egészségét képviseljük, illetve érdekeit, hiszen egészsége mindenkinek csak egy van, és azt gondolom, hogy ez az egyik legértékesebb dolog, tehát ezt feltétlenül meg kell őrizni, javítani kell az egészségügyi rendszereken, még akkor is, amikor szűkösek a kasszák. Még egyszer minden jót kívánunk a munkájához. Somit, wir machen jetzt weiter. folytatjuk a munkát. Hat jeder seine Abstimmkarte eingesteckt für die Ferien? Ich wünsche... Betette mindenki a szavazólistáját a szünetre. Mindenkinek nagyon jó szünetet kívánok. Mindenkinek köszönöm, aki itt volt ma. Akik kérdést tettek fel, töltsék fel elemeiket, akkumulátoraikat, hogy augusztusban, szeptemberben ismét láthassuk egymást, mindenkinek kellemes pihenést.